amely a közös kereskedelmi politika következő évekbeli kialakításával foglalkozik. Tegnap kitűnő és izgalmas vitát folytattunk e kérdéskörben. Köszönettel tartozom azért, ahogyan a tegnapi workshop működött, megszervezésre került, és egész egyáltalán ahogyan a work, amilyen eredményekre a workshop vezetett, és lehetőségünk nyílott a workshopon arra is, hogy a dossziéban szereplő különböző kérdéseket felvessük. Ezért tehát már is Daniel Kasparinak adom meg a szót, hogy vezesse be, vezessen be bennünket a jelentésbe. Daniel Kaspari, tessék! Sehr geehrter meine geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Köszönöm, hogy ma alkalmat kapok arra, hogy röviden néhány megfontolást fűzzek hozzá a jelentésemhez. Az Európai Bizottság néhány hónappal ezelőtt terjesztette elő a jövőbeli kereskedelmi stratégiáját, és a benyomásom az ezzel kapcsolatban, hogy ez a következő négy-öt évre egy jó programot is kínál, ezzel az igényel lépett fel egyébként a bizottság is, de ezt tudjuk, hogy a kereskedelmi politika egy hosszú távú téma, a tárgyalások éveken keresztül húzódnak a Doha forduló már tíz éves időközben, vagyis nem csak négy-öt évről beszélünk kereskedelmi politika kapcsán, hanem hogyha kereskedelem politikáról is egy stratégiáról beszélünk ezen a területen, akkor azon kell gondolkodnunk, hogy a világ 15-20 év múlva milyen képet mutat, milyen lépéseket kell tennünk, és amit egyértelműen hiányolok a bizottsági dokumentumból, az ez a fajta kitekintés, hogy a világ, a világgazdaság 15-20 év múlva milyen képet mutat. Tisztában vagyok azzal, hogy lehetetlen egy abszolút pontos megállapítást tenni arra, hogy a világ milyen 15-20 év múlva, de azért trendekről kéne beszélnünk, és a trendek leképezéséhez nem feltétlenül kell tisztázni, hogy 5-6 százalékkal vagy 10 százalékkal nő évente a gazdaság Indiában, Brazíliában vagy Kínában. Ennek ellenére megmaradnak a trendek. A lényeg az, hogy a stratégiai súlypontok eltológnak a világban, és ezt figyelembe kéne venni a kereskedelem politikában, a külkereskedelmi politikában, és úgy érzem, hogy a bizottság ezzel a kérdéssel nem foglalkozott egyáltalán. A következő pont, azt mondják, hogy növekedésre az EU-n belül nem igen kerülhet sor, és hogyha egyáltalán ilyenre sor kerül, akkor az EU-n kívüli növekedésben kell részesedni, és itt a kereskedelmi politika szintén fontos szerephez juthat. Éppen ezért a jelentésemben először felszólítottam az Európai Bizottságot, hogy egy tényleges jövőbeli kereskedelmi stratégiát készítsen, amely a közép és hosszú távú trendeket is figyelembe veszi, dolgozzanak ki, tehát egy ilyet örülnék, hogyha ez megkapná a többséget itt a bizottságban és a plénumon is. Ez a négy-öt éves stratégia, amit előterjesztettek, az segít, de alapvetően végiggondolni, hogy hogyan megy ez tovább, hogyha a WTO valamikor lezárul, az egy közép és hosszú távú célkitűzést igényel a külkereskedelmi politikában. Következőként pedig azzal is foglalkozom, hogy a kereskedelem politika nem lehet öncélú, számos más politikai célt kell figyelembe vennie és támogatnia. Szeretnék arra ösztönözni, hogy mi itt Európában tegyünk többet annak érdekében, hogy a polgárokat tájékoztassuk a kereskedelem politikáról. Az a benyomásom, hogy az a polgárok Európában rendszeresen megemlítenek aggályokat, amihez joguk van persze, de igazából nincsenek tisztában azzal, hogy a kereskedelem politika mennyire fontos a gazdasági fejlődés szempontjából, és gyakorlatilag mennyire fontos a jólét és a munka helyek kapcsán. Éppen ezért azt gondolom, hogy a WTO megközelítést erősítenünk kellene. Szabadkereskedelmi társulások mindig a második legjobb megoldást kínálják természetesen figyelnünk kell arra, hogy kivel tárgyalunk, milyen gazdasági érdekeink vannak. Az a benyomásom, hogy kivel tárgyalunk szabadkereskedelmi megállapodásokról, az nem mindig a mi elsőrangú érdekeinket szolgálja. Szeretnék arra ösztönözni, hogy felszólítsuk a bizottságot arra, hogy jobb eredményeket érjünk el a párbeszédekben a fontos partnerekkel. Kína, Egyesült Államok, Japán vagy Oroszország, az akikre gondolok. Persze párbeszédben állunk velük sok éve, de pillanatilag az az érzésem, hogy korlátozottak az eredményeink, és offenzívebbnek kéne lennie az Európai Bizottságnak. Ösztönözni szeretnék még arra, tegyük le a garast amellett, hogy megnyissák a piacokat a mi vállalataink előtt, mindenek előtt, a növekedő piacokon, másrészt viszont az érdekeink védelme érdekében hatékony kereskedelempolitikai védőeszközöket kell feltartani, és ezeket időnként reformálni is kell. Úgy gondolom, hogy nagyobb súlyt kell helyezni a szolgáltatásokra, éppen számos ipartermék vagy high-tech termék esetében, amit mi exportálunk Európából az egész világba, itt drámai módon arra vannak ezek ráutalva, hogy rengeteg szolgáltatással járnak együtt, hogy a szervizben, a karbantartásban, pénzügyi szolgáltatások, biztosítók, ez nyilvánvalóan egy növekvő piacot jelent, tehát itt is fokozottabban elgondolkodhatunk azon, hogyan nyitják meg jobban a piacokat, és arra szeretnék ösztönözni, hogy szólítsuk fel a bizottságot, és a parlamenten belül is gondolkodjunk többet arról, hogy az EU-n belül hogyan tudjuk jobban egyeztetni a kereskedelmi politikákat, és azt is javasoltam, hogy nézzünk meg egy fejezetet a szegénységgel szembeni fellépés témájában, és a gazdasági partnerségi, az általános preferenciarendszer és a kereskedelmi segítség sürgőségi kereskedelmi segítségnyújtás témájában is lépjünk, ezt éppen Pakisztán kapcsán említettük, aztán a nyersanyag ellátás is nagyon fontos, a vámok, a vámhatóságok témája is előtérbe kerülnek. Azt látjuk, hogy a vám az európai téma, de a végrehajtás még mindig a 27 tagállam feladata, és nem tudom, hogy a kollégák hogy érzik magukat, de nekem rendszeresen jelzik, hogy a szólszabályozás alkalmazása 27 tagállamban nagyon eltérő. Exportőröktől és importőröktől is azt hallom, hogy célzottan export vagy import kikötőket, reptereket keresnek ki olyan alapon, hogy a vámokat hogyan ültetik át a gyakorlatba az egyes európai tagállamokban, hogy a különböző hatóságok hogyan lépnek fel egy működő belső piacon. Szerintem ezt a múlt témájává kéne tenni, és jó lenne, ha a tagállamok elgondolkodnának ezen. Alapvető megjegyzésem is van még ezzel kapcsolatban a jelentéstervezetemet, igyekeztem a lehető legrövidebben megfogalmazni. Nagyon hálás lennék, hogyha a kollégák elgondolkodnának azon, hogy mit, amit, mi, mit kell módosítanunk, mit kell kiegészítenünk. Természetesen nagyon nyitott vagyok további javaslatokra. Egy kérdés, kérésem van csak, az Európai Unió külkereskedelmi stratégiáját kommentáljuk, és hálás lennék, ha nem vesznénk el a részletekben, hanem tényleg stratégiai megfontolásaink lennének, és nem mind minden egyes kereskedelmi tárgyalást külön kommentálnánk itt ezen jelentés keretei között. Ez nem ide tartozik, és ez ahhoz vezetne, hogy elvesznénk a részletekben. A második pont még, hogyha a titkárság a kollégáknak el is küldte a jelentést már elmúlt csütörtökön, minden esetre a titkársággal egyeztetve úgy gondoltuk, hogy e péntekről jövő hétre helyezzük át a módosítók benyújtásának határidejét, és kollégák lesznek Genfben is, és ez lenne mondjuk a jövő csütörtök. Szerintem ez azt jelenti, hogy a kollégák két hetet kapjanak a közzététel és a módosító indítványok határideje között. Köszönöm szépen a figyelmet egyelőre, és várom ma és a következő héten az érdekes eszmecseréket. Köszönöm, hogy ilyen egyértelműen és tisztán vezette fel ezt a jelentést. Nagyon kár, hogy ilyen kevesen vannak jelen egy ilyen fontos ülésen, mert eh, hát ez az egyik legfontosabb téma, ami mostanában az asztalunkra kerül, de hát így van. Megadom a szót Martinez úrnak. Köszönöm. Teljesen egyetértek önnel, hogy ez egy eh, tényleg eh, jelentős, eh, fontos jelentés, és egyetértek Daniellel abban, hogy ahogy amilyen megfontolt módon ő reagált a bizottság elemzésére, kommunikéjére, amely egyébként elismeri a globális Európa stratégiát, illetve a jövőbeni európai kereskedelmi politikát is átgondolja, ahogy Daniel is írja a jelentésében. A kereskedelem az nem egy végcél, hanem a növekedésnek az egyik motorja lehet, és így hozzájárulhat az életszínvonal növekedéséhez, a jólét növekedéséhez, a, amit elvárunk. És ha jól irányítják a kereskedelmet, akkor az gyakorlatilag pozitívan befolyásolhatja a szociális standardokat, az emberi jogi standardokat, és az Európai Parlament is a közelmúltban többször is aláhúzta a szociális politika, illetve az emberi jogok fontosságát a kereskedelem politikában is. Az Emberi Jogi Albizottság véleményében az egyik fontos pont, noha én is tudom, hogy nem akarjuk ezt a jelentést sokszorosára duzzasztani, de mi a GSP plusz terv fontos. A GSP plusznak a monitorozását meg kell erősíteni, a civil társadalmat be kell vonni a GSP Plus eh, monitorozásába, és az egyetemes eh, egyezmények eh, megsértése esetén fel kell lépni. Azt szeretném, hogy az Európai Bizottság ezeket a kereskedelmi preferenciákat tényleg úgy hajtaná végre, ahogy azt mi elvárjuk. Ami a civil társadalom részvételét illeti, Örülök annak, hogy van egy Domestic Advisory Group az EU-Korea szabadkereskedelmi megállapodásban, és érdekelne, hogy ez szerepelhet-e, vagy szerepelni fog-e a többi szabadkereskedelmi megállapodásban, és hogy a koreai belföldi tanácsadó csoport felé adott jelzéseknek aztán később mi lesz a folyamánya. Emellett a fenntarthatóságra vonatkozó fejezet is üdvözlendő. Szeretném azonban, ha ez kötelező lenne, nem pedig önkéntes, ugyanolyan szintű, szinten jelenjen meg, mint a kereskedelmi aspektusok. Összességében egyetértek Daniel konklúzióival, hogy a dohai fejlesztési forduló sikerre a többoldalú kereskedelmi tárgyalások a legfontosabb jövőbeni eredmények lehetnek, ugyanakkor addig is, amíg ezek bekövetkeznek, addig a bilaterális kereskedelmi tárgyalásokat is folytatni kell, és szeretnénk, hogyha a bizottság egy átfogóbb eh, kereskedelem politikát valósítana meg a 2020-as stratégia keretein belül a jövőben. Köszönöm. Szert Kamal, következik ECR. Köszönöm. Mint az előző hozzászóló, én is üdvözlöm Danielnek a jelentését, és eh, tényleg tiszteletre méltó, hogy milyen rövidre sikerült ezt eh, fognia úgy is, hogy milyen sok dolgot szeretnénk eh, belevenni a jelentésbe. 12 dolgot írtam föl magamnak, de nem fogom mind a 12-t elsorolni, aminek nyilván örülnek. Eh, csak nézzük meg a legfontosabbat, a legfontosabbakat azokat, amelyek szükségesek a további kereskedelmi megállapodások előkészítése során. Tudni kell, hogy a szegény országok vonatkozásában a szabadkereskedelmi megállapodások számunkra a B verziót jelentik, nekik azonban ez a legjobb kimenetel, mert kétoldalúan tárgyalhatnak velünk, és elérhetnek kedvezményeket azokon a területeken, amelyek számukra a legfontosabbak. A 22-es cikk nyelvezete nekem nem tetszik, ez eh, eh, felszólítja ugyanis a bizottságot, hogy a jobb hozzáférést biztosítsa kereskedelmi partnereinknek. Én erre nem szólítanék fel, mert néha a kereskedelmi tárgyalások során keményen kell fellépnünk. E, nyilvánvaló, hogy erre e, rámutathatnak azok, akik nem barátai a mi kereskedelem politikánknak. A magas szintű dialógus szintén fontos a kereskedelmi partnereinkkel, és én pedig azt szeretném, hogyha a, a, arról is beszélnénk, hogy a WTO-n belül mit tudunk elérni. Például Amerika és az EU a WTO-n belül agrárkérdésekben vezető szerepet játszhatna, mert mind két fél hibáztatható ezekben a kérdésekben. Tudom, hogy ezzel vitatkoznak sokan, de azt gondolom, hogy az EU, EU-nak és Amerikának össze kellene foglalni, fognia, és megvitatni azt, hogy a dohai fordulót hogyan vihetik előre, például az agrártermékek témájában. Ön beszél a kereskedelemvédelmi eszközökről, és tudom, hogy ebben a, ebben a, a bizottságban sok szó esik ezekről a kereskedelemvédelmi intézkedésekről, de E, azt hiszem, hogy azt elismerhetjük, hogy protekcionista intézkedésként ez nem alkalmazható nem versenyképes iparágak e, megvédelmezésére. Tehát nem nézhetünk egyszerre a jövőbe, vagy állítjuk ezt magunkról, miközben a nem versenyképes iparakat ezzel, iparágakat ezzel e, védelmezzük, illetve prote, protekcionista politikát folytatunk. Ráadásul a, ezeknek az eszközöknek a, nem csak a gyártókra, hanem a kereskedőkre, szereplőkre, forgalmazókra is van, meg a fogyasztókra is negatív hatásuk, mert hát eh, magasabb árakat eredményeznek. Abban is igaza van, hogy eh, a szegénység ellen fel kell lépni. De nekem az a problémám a globalizációs kiigazítási alappal, hogy eh, ezt mentségként lehet felhasználni, hogy bizonyos cégek nem hajlandóak a globalizációhoz igazodni, és igazándiból azokat bátoríthatja, akik nem hajlandók a jövővel szembenézni, hanem megpróbálják felhasználni ezt az alapot a saját problémáik megoldására. A jövőre nézve egyébként a szellemi tulajdonjogokkal is komolyabban kell foglalkoznunk. Eh, Chris Anderson könyvében megjelenik egy tétel, miszerint a megnövekedett tároló kapacitás és eh, feldolgozó kapacitás, eh, megnövekedett sávszélesség korában elérkezünk abba a helyzetbe, ahol amikor is sok digitális termék ingyenessé válik, e, a, a cégeknek pedig innovatívabban kell a digitális világban e, fellépniük, mert e, például a zeneiparban a MP3-ra, amikor átálltak, meg MP4-re, mégis régi üzleti modelleket próbálnak erőltetni, holott a technológiai átállás már megtörtént. Erre nekünk is gondolnunk kell, amikor a szellemi tulajdonjogot megpróbáljuk védelmezni. Tehát legyenek innovatívok az vállalkozások ne bújjanak el a régi üzleti modellek mögött, az, a világ megváltozik, az üzleti modelleknek is meg kell változniuk. Legyen egy előre ennyi, de adok még majd több módosító indítványt is, reméljük nem lesz az úgy együtt túl sok. Köszönjük, és most pedig uh, Dartmouth grófja következik. Köszönöm. Én örülök annak, hogy Said Kamal úr ilyen okos dolgokat mondott, és eh, hadd fejezzem ki azt a reményemet, hogy eh, a jövőben gyakrabban élvezhetjük bölcsességeit itt ebben a bizottságban, mint eddig. Ráadásul Kaspari úrnak is gratulálni szeretnék ahhoz, hogy ilyen rövidre tudta fogni ezt a jelentést. Nagyon sok dolgot eh, mondanék, ezek közül vannak olyanok, amelyek kevésbé pozitívak. Két dologra próbálok itt most koncentrálni, mert ez csak az első eszmecsere. A 38-as bekezdés végén eh, teljesen igaza van akkor, amikor a szellemi tulajdonjogok védelmének fontosságát említi. Mi megszavaztuk a dél-koreai szabadkereskedelmi megállapodást, ugyanakkor az egyik választókerületemben működő cég, az Avon Products, amely gázmaszkokat gyárt, aggódik eh, bizonyos szabadalomsértések miatt, jogsérelmek miatt, a, amelyeket el kellett szenvednie egy dél-koreai cég miatt. Tudom, hogy a Kereskedelmi Bizottság ezzel eh, foglalkozik, eh, ugyanakkor ez felveti a szellemi tulajdonjogok gyakorlati védelmének a kérdését. És aztán hadd dicsérjem meg Kaspari urat a 25-ös bekezdés miatt, amely arról szól, hogy fel kellene nyitni, vagy meg kellene nyitni a közbeszerzési területeket, mert ott lehet leginkább protekcionista politikákat folytatni a közbeszerzések területén, és legalább azt a minimális figyelmet megérdemli, ami itt ebben a jelentésben is jelentkezik. Egyelőre legyen ennyi, aztán majd a további eszmecserék folyamán további megjegyzéseket teszek. David Campbell következik szintén ECR Köszönöm. Én is csak kiegészíteném Danielt, illetve, bocsánat, gratulálnék is Daniel Kasparinak azért, hogy ilyen üdítően rövid a jelentése, és mégis fején találta a szöget. Az ötödik oldalom azt írja, hogy 2020-ig az EU GDP aránya 25-ről eh, 18%-ra csökken, eh, a kereskedelem is eh, csökken 2020-ig, a kereskedelmi szerepe az EU-nak. Ezek komoly jóslatok a jövőre nézve. Semmi sem hiányzik kevésbé, mint további bürokratikus rétegek kialakítása az EU-n belül ön kitér a jelentésében egyéb politikai területekre is, és azt mondja, hogy kereskedelmi megállapodásokban nem lehet, nem lehet őket megterhelni vállalati felelősség, környezetvédelem, emberi jogok, stb. témákkal, mert bár ezek jogos felvetések, mégiscsak teherként jelentkeznek a kereskedelmi megállapodásokban, és munkahely elvesztésekhez vezetnek, munkahelyek megszűnéséhez vezetnek a gyakorlatban. És én azt gondolom, hogy ez egyik kulcseleme ennek az egész vitának. Uh, thank you. Personally, let me... Köszönöm szépen. Ezt a jelentés tervezetet kitűnő alapjának tartom a vitának, jó, alap, jó vita alapot ad, és lehetőséget ad arra is, hogy ezen nagyon fontos kérdésben megfogalmazzuk a parlament véleményét az EU kereskedelmi stratégiájáról, és itt konszenzus találjunk magunk között. Vannak részletek persze, amelyek módosíthatóak, javíthatóak, például azt arra az elképzelésre gondolok, hogy mit gondolunk az FTA-kről, vagy a szabadkereskedelmi megállapodásokról. Senkit nem fog meglepni, hogy nem vagyok annyira kritikus az FTA-kkel kapcsolatosan, mint mások. Ez ugye a második legjobb megoldás. Ám ez a megfogalmazás, hogy a második legjobb megoldás, azt sugalja, hogy ezek az első legjobb megoldással ugyanazt a célt szolgálnak, de hát nem. Még hogyha a DDA eredményes is lesz, tehát a dohai tárgyalási forduló eredményre is vezet, és a szingapúri kérdések és a kereskedelmi kérdések megoldásra kerülnek, az FTA-kre, a szabadkereskedelmi megállapodásokra akkor is szükség lesz ha, és ezt a hát, ezt a hat, ezt nyomatékkal nyomom meg, tehát ha elérjük a DDA-t, a dohai tárgyalási forduló végeredményre jut, a szabadkereskedelmi megállapodásoknak akkor is fontos szerepe lesz. Ráadásul ezek a dohai tárgyalási forduló hatályon kívül tartoznak. Aztán van még egy észrevételem. Az emberi jogi normák, a szociális normák és a kereskedelem kapcsolata. A parlament néhány politikai frak- frakciója az emberi jogi normákat akadálynak tekinti a kereskedelmi megállapodások megkötése útjában álló akadálynak tekinti őket. Azonban én ezt másként gondolom. Mi több, azt kell kihangsúlyoznunk, hogy milyen jelentőséggel bírhatnak a kereskedelmi megállapodások a nehéz szociális vagy akár a feszült emberi jogi helyzetek eh, javításában. A kereskedelmi megállapodások és a kereskedelem megnyi, a kereskedés eh, hogyha lendületet vesz a kereskedelem, akkor ez igenis eh, segítheti az emberi jogok érvényesülését. Tehát nem szabad, hogy ezt akadálynak lássuk, sokkal inkább esélynek kell látni. A kereskedelem esélyt képez arra, hogy az emberi jogok helyzetét javítsuk. Van egy harmadik kérdés is, amelyet fel szeretnék venni, ez a kölcsönösség vagy a reciprocitás kérdése. Egyetértek a 24-es és a 20 fejezettel, de becsvágyúbbak szeretnénk lenni. Nemrégiben jelent meg egy levél, melyet több tagállam európai ügyekért felelős szakértője írt alá, Franciaország, Németország és Portugália képviselői, illetve politikusai értek ezt alá, és ők a reciprocitás mellett szálltak síkra. Úgy, ugyanakkor, hogy nem mindig a reciprocitás elvét érvényesítsük, ez az, tehát hogy a kereskedelmi megállapodásokban lehet, hogy bizonyos országoknak nagyobb esélyeket kínáljunk, nagyobb hozzáférést kínáljunk a mi piacunkhoz, mint ők a sajátjukhoz. Tehát a reciprocitás elvét relativizálták levelükben. Azután úgy gondolom, hogy hogy nem lehet a politikai vita homlokterében lévő kérdésről nem beszélni, tehát a, a deviza árfolyamok, az árfolyamok kérdése, mint a kereskedelem politika ösztönzői vagy akadályozója, hát ez egy olyan szempont, amiről nem lehet hallgatni és azt hiszem, hogy erről, erről nem engedhetjük meg magunknak, hogy hallgassunk egy ilyen jelentésben. Persze itt is az egyenlő pályák, egyenlő esélyek, a level playing field kérdése merül föl. És persze visszautasítjuk a nem kereskedelmi eszközök, a kereskedelem kiegyensúlyozatlanságát eh, szolgáló vagy idevezető felhasználását, de De erről a kérdésről most voltak éppen nem is akarok beszélni, hiszen ez a jelentés tervezet kitűnő alapját képezi annak, hogy a szakbizottság konszenzusra jusson a kereskedelem politika kérdéseiről. Kérjen még valaki a szót, vagy megadhatom-e a jelentéstevőnknek a szót? Bocsánat, az Európai Bizottság képviselőiről megfeledkeztem aki a bizottság részéről Michael Fellamos. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen a parlamenti képviselőknek, akik hozzájárultak egy jelentés létrejöttéhez. Nagyon hatóak az észrevételek. Én a jelentéstevő által tett első észrevételre szeretnék kitérni, amely a hosszú távú kitekintés hiányáról beszélt. A bizottság közleménye, és ön is említett, hogy a kereskedelmi politika hosszú távra szól, ha ma elültetünk egy fát, akkor 20-30-40 év múlva szedjük le a gyümölcsét. Azaz tehát ez a politika prioritásokat határoz meg, amelyek hosszú távú eredményekre vezetnek. A jelentéstevő azt kéri tőlünk, hogy hosszabb távú gazdasági perspektívába ágyazzuk be a munkánkat. Nos, az Európai Bizottság minden bi- és multilaterális megállapodás szolgáló tárgyalás során egy minden szempontra kiterjedő hatástanulmányt is végrehajtunk, és megvizsgáljuk, hogy milyen kihatással lesz a tárgyalás, illetve megállapodás az EU-ra, az EU állampolgáraira, gyártóira, termelőire, és természetesen a megállapodást aláíró harmadik országra. Milyen kihatással lesz az iparára, mezőgazdaságra és társadalmára. Ezt a tanulmányt azon országok számára nem készítjük el, amelyekkel formális megállapodást most nem készünk, készítünk kötni, az USA, Kína vagy Japán említhető itt, ezek nagyon fontos kereskedelmi partnerek, de az esetükben nem készítünk, hiszen ez egy nagyon hosszú, komoly munkát jelent, és a bizottságnak nincs lehetősége és kapacitása arra, hogy az ilyen nagy gazdaságok, mint amit említettem, USA, Kína, Japán, való kihatását ellenőrizze az ilyen, megvizsgálja az ilyen megállapodásoknak. De mondom, Európa és a más harmadik államok tekintetében elvégezzük ezt a vizsgálatot 20-30 évre. Kaspari úr, öné a szó, kérem, vonja le az első eszmecsere következtetéseit. Nos, először is köszönetet mondok a kollégáknak, hogy visszajeleztek. Nagyon örülnék, ha az elkövetkező hetekben a módosító indítványok alapján cserélhetnénk eszmét. Egy-két szempont nagyon gazdagítan, amelyet ma itt felvetettek a jelentésemet, örül, örömmel várom a módosító jelentéseket. A bizottságtól néhány héttel ezelőtt már kaptam visszajelzést, de mégis egy valami foglalkoztat engem még mindig. Nem tartom, hogy is mondjam, túl szerencsésnek, hogy az Európai Bizottság nem rendelkezik ezen forrásokkal, hiszen úgy gondolom, hogy a kereskedelem politika, amelyről joggal mondja, hogy hosszú távú orientációval rendelkezik, és amelynek eh, oltványait ma ültetjük ki, melyek azután lomba, szárba szökkenve 30 év múlva hozzák meg a gyümölcsöt. Nos, tehát a kereskedelmi politika, mely egy ilyen bonyolult metaforával írható le, erről tudnunk kellene, hogy milyen kihatással van. Különböző szenáriókat kell felvázolnunk, tudnunk kell, hogy a világunk 15 vagy 20 év múlva hogy fog kinézni. Persze, tévedhetünk, ezt tudjuk. Hiszen és ez a nagy hiszen. Éppen ma cseréltünk eszmét az indiai szabadkereskedelmi megállapodásról. Erről most nem tudok beszélni, de olyan benyomásom alakult ki, hogy túl sok ké témát vitatunk meg tudon túl statikusan a külkereskedelmi politikában. Statikus alatt azt értem, hogy a mai állapotot vizsgáljuk hogy nézünk ki mi, milyen igényeink vannak, kik a kereskedelmi partnereink, de úgy gondolom, hogy igenis energiát kellene arra fordítani, hogy megértsük, hogy 15-20 év múlva hogy néz ki a világ, és kereskedelmi politikánkat már ma hogyan kell kialakítani, annak érdekében, hogy 15-20 év múlva ne a mai politika romjait eh, nézzük szomorú szemmel, hanem valóban a mai politika szárba szökkent fájáról szedjük le az életlen gyümölcsöket. Várom a módosítókat, és remélem, hogy sikerül konszenzusra jutnunk. Köszönöm szépen. Uh, having in account the request by rapporteur, we... Figyelembe véve mindazt, amit a jelentéstevő elmondott, Március 24-e dél a módosító indítványok benyújtásának a határideje. Egy héttel meghosszabbítottuk ezt, tehát március 24-e déli 12 óra. Utolsó napi rendi pont, mely a 32-es számot viseli a kettős felhasználású termékek kivételére, átadására, közvetítésére és átszállítására vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 428-2009-es tanácsi rendelet módosítása. Én vagyok a jelentéstevője ennek a jelentésnek. Ezért csupán annyit mondhatok, hogy néhány észrevételt szeretnék tenni. Nos, az EU export ellenőrzési rendszerét a tanács említett rendelete fogalmazza meg, és a rendelet melléklete tartalmazza azokat, az, azokat a tételeket, amelyekre ez vonatkozik. Ám a melléklet a nem a tanács nemzetközi export ellenőrzési rezsim csoportjában határozódik meg. Például a Nuclear Suppliers Group, az Ausztrál Kereskedelmi Munkacsoport eh, és más munkacsoportok, például a fegyver, vagy pedig a kettős felhasználású technológiák tekintetében. Ennek a rendeletnek a 15. cikkem Kihangsúlyozó, hogy a kettős felhasználású tételeket az idevágó kötelezettségeknek megfelelően kell összeállítani a listát, felújítani, és a proliferáció tiltó rezsimek, kett és az idevágó nemzetközi megállapodásokat is figyelembe kell venni. A melléklet utolsó módosítója a 2009. május 5-én elfogadott rendeletben kerül meghatározásra. Azóta minden nemzetközi export eh, rezsim eh, ezen iránymutatások alapján kerül megítélésre, és eh, a melléklet módosítása szükségesé vált. A parlament is hallathatja hangját, ugyanakkor a parlamenti tárgyalási lehetőség nagyon szűk. Úgy tűnik, hogy a bizottság voltak éppen a tagállamok között létrejött konszenzus katalizátoraként lép fel, és ilyen módon a melléklet a következőképpen néz ki. Az Egyesült Királyság a technikai titkárságként a rezsimeket gyűjti be, és egy egységes dokumentum alakítja őket, azután a dokumentumot elküldik a tanácsnak, kiosztják a tagállamoknak a tagállamok, áttekinthetik ezt, e, módosításokat, észrevételeket fűzhetnek hozzá, azután a tadas munkacsoportja megvitatja ezt, és amikor a munkacsoport megegyezik a módosított mellékletben hivatalos nyelvekre a tanács szolgálatai leforgatják a dokumentumot, ezt utána eljuttatják a a bizottságnak a bizottsági jogalkotói javaslatot készít ebből, és egy magyarázó memorandumot tesz hozzá, utána, és ez a kilencedik fázis, a bizottság ezt a javaslatot elfogadja, és elküldi a tanácsnak és a bizottságnak. Hát ez egy roppant bonyodalmas és komplex eljárás. A parlamentnek pedig nincs igazi lehetősége arra, hogy módosítsa, vagy a módosító jogkörével éljen a jogszabálytervezet tekintetében. De van itt egy fontos elem, amelyet ki kell hangsúlyoznunk. Voltak éppen háromoldalú tárgyalásban a tanácssal és a bizottsággal a, az Európai Parlament és a tanács rendelettervezetéről nyitunk vitát, amely a 2034-es rendelet módosításáról szól, amely a kettős felhasználású eszközök és technológia exportját szabályozza meg. És itt az, az alaprendelet első cikkét jelentősen módosítani lehet, és módosítottuk a parlament részéről, és javaslom, hogy ezeket a módosítókat védjük meg. Tehát, hogyha az egyes módosítót veszélyeztetnénk, az egyes cikkhez benyújtott módosítókat veszélyeztetnénk, akkor voltak éppen a Leichtfried jelentést veszélyeztetnénk. Ezért javaslom, hogy egy közös állásfoglalást készítsünk el, amely az egyes melléklet szóló rendeletet védi meg, illetve a mi módosítóinkat védi meg, és ilyen módon a Leichtfried jelentés sem kerül könnyen veszélybe, vagy ellenséges helyzetbe. Leichtfried. Egy szóval a szándékom az, nem kevesebb és nem több, hogy ilyen módon járjak el. Mielőtt a jelentés tervezetet elkészíteni. Körülnézek a teremben, nem mondhatom, hogy túl sok képviselő társam ülne ott. itt, hát ezért megadom rögvest a bizottság képviselőjének, Párló Garzációnak és Piotr Ritzkovszkinak a szót parancsoljanak. Thank you very much. Um, I think you've made an excellent presentation of the proposal already, so I won't um, go... Már ön felvezette ezt a javaslatot, így aztán én nem is fogok kitérni arra, hogy a dokumentum konkrétan miket tartalmaz. Egy dolgot azért említenék, nevezetesen azt, hogy miért kell az exportkontrollista első mellékletét változtatni. Nos, valójában három oka van ennek. Az első a technológiai haladás, a másik a külföldi hozzáférhetősége bizonyos dolgoknak, A melléklet, a kontrollista e, tehát a nemzetközi kontrollrendszereknek megfelelően van e, modernizálva, e, és a, annak függvényében, hogy milyen módon fejlődik a technológia, és mennyire hozzáférhetőek külföldön ezek az eszközök. Az a javaslat, ami önök előtt szerepel a kontrollistáról, az első melléklet, az valójában eltér a másik javaslattól, amely az általános export engedélyeket illeti. Ugyanakkor a két terület között kicsi az átfedés, vagy kicsi annak az esélye, mert az általános export engedélyek csak a tétel kategóriákra utalnak, amelyek egyébként módosítva vannak az első mellékletben. Tehát ha az első mellékletet módosítjuk, az általános engedélyek, amelyekről most szintén szó van, valójában magukba fogják foglalni azokat a változásokat, amelyek addigra már az egyes mellékletben bekövetkeznek, amikor a harmadik országba exportálni akarjuk ezeket az eszközöket. A harmadik dolog, egy újabb dolog, amit említeni szeretnék, az az, hogy a bizottság egy új javaslaton dolgozik most, egy gyorsított eljárást szeretnénk a, bevezetni. A jövőben a technikai mellékleteket gyorsabban szeretnénk updatelni, és ez még idén meg fog jelenni ez a javaslat. Köszönöm. Köszönöm a megjegyzéseit, és különösen ezt a legutolsó tételt, amely az eljárás módosítására vonatkozott. Kaspari úr következik. Tisztelt elnök úr! árnyék előadóként az én frakcióm nevében. Alapvetően egyetértek önnel, vigyázni kell arra, hogy ne legyen átfedés a Lightfried jelentéssel, de ha jól tájékoztatok, akkor nincs is ilyen. És a bizottság információs szintjét tudom osztani, hogyha itt, a mellék, itt mellékletekről beszélünk, és vannak olyan információim, hogy lehetőleg siessünk ebben a kérdésben, és hogy más országok már bevezették az aktualizált listákat, és ez azt jelenti, hogy versenytorzulás alakult ki a vállalataink számára is. Éppen ezért a Lightfried jelentés minden nemű veszélyeztetése nélkül ezt a jelentést lehető leggyorsabban vigyük át a parlamenten. Okay, I share your point of view, should move. Teljesen egyetértek ezzel. Minél gyorsabban kell lépnünk, és szeretnénk, hogyha a Lightfried jelentést mindez nem ásná alá, akkor én magam pedig majd elkészítem a jelentés tervezetet. Köszönöm, a napi rendünk végére értünk, nincs egyéb elnöki bejelenti való, bejelenteni való, azon kívül, hogy április 12-én, 13-án lesz a következő bizottsági ülésünk itt Brüsszelben. Köszönöm a türelmüket és együttműködésüket. Szép estét!